Köszönöm, kollégák. Most rátérünk a szavazott magyarázatokra. And the first report is the Ertug report. Madam Sojdrova. Sojdrova asszony kap először szót. Colleagues, thank you. We just are in the explanation of vote, so I'd ask for silence, please. Madam Tessék, Sajdra asszony!